egy konzultációs kérelem a régiók bizottsága számára az ö, városi mobilitással kapcsolatos cselekvési terv, és ö, név szerint szavazunk erről a kérdésről. The vote is open. Megnyitom a szavazást. The roll call vote is open. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Kérdezem még egyszer, hogy mindenki szavazott-e. A szavazást lezárom. And that is adopted. És ezt elfogadtuk. Senhora Presidente, ontem... Estrela asszony, elnök asszony, Tegnap a szavazókártyámat itt felejtettem. És amikor megérkeztem most, akkor láttam, hogy eltűnt a szavazókártyám. Nincs ezért szavazókártyám, ezért nem tudok szavazókártyával szavazni, ahogy kellene, elvileg. Azt szeretném kérni, hogy az illetékesek tájékoztassanak, hogy hová tették a szavazókártyámat replacements are always available uh, from the office. I'm afraid that's what will have to be done. Új szavazókártyát fognak kiállítani önnek nyilván az illetékes szervek, ez az egyetlen lehetőség. A következő egyszerűsített eljárás tekintetében, e, egyszerűsített eljárásra szavazunk az Onesta jelentésről. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az eljárási szabályzat alapján én azt szeretném kérni, hogy az Onesta jelentésről eh, halasszuk el a szavazást a petíciós eh, eljárásokkal kapcsolatban. Az elnökök konferenciája foglalkozott eh, az eljárás reformjával. Az Onesta jelentésben is bizonyos reformjavaslatokra utal a jelentéstevő. Azt kérem, hogy a szavazást halasszuk el a Strasburgi ülésre, a második Strasburgi márciusi ülésre, hogyha lehetséges. Köszönöm szépen Crowley úrnak, mondja az elnök. Egy valaki beszélhet mellette, egy valaki szólhat ellene. Onesta úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. pontosan kellene fogalmaznunk. Ez a jelentés az eljárásunkat, a, a házszabályt pontosítja. A petíciók fogadásáról, elbírálásáról van szó, hogyan lehet, hogyan fogadjuk el, milyen kritériumok alapján fogadjuk el, vagy nem fogadjuk el a petíciókat, egyhangulag, vagy egy kivétellel egyhangulag szavaztunk erről a javaslatról. Egy cikkben megállapodtunk, amelyet pontosítani kell, hogyha a Lisszaboni szerződés életbe lép. Ha és amikor, akkor a petíciók, amelyek nem a parlamenthez érkeznek, hanem az Európai Bizottsághoz, ugye ez egymilliós aláírásos kérvények vagy petíciók, nos, hogyha ez ilyen petícióra kerül sor, akkor a petíciót benyújtókat eh, erről tájékoztatni kell. Tehát ez a jövőbeni folyamatokra vonatkozik, a Lisszaboni eh, szerzetés életbelépésére jó, március 5-ével kapcsolatban nincsen problémánk, eh, nincsen problémánk a részenkénti szavazással, de szerintem ezt napirendre kellene tűzni, mert a jövőben nagyon sok problémával nézünk szembe elnök. Szeretne valaki még hozzászólni a javaslat mellett vagy ellen, amely arra vonatkozott, hogy halasszuk el a szavazást, mivel senki ezért szavazunk mellett. Kik azok, akik az elhalasztás mellett szavaznak? Köszönöm ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk azt, hogy halasszuk el. A következő napi rendi pont egyszerűsített eljárás alapján szavazunk Riera Madurel javaslatáról, Európai Kutatási Infrastruktúra, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. A következő a Morion jelentés multilaterális együttműködés észak-kelet-atlanti halászat tekintetében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevenek. A következő a kinok jelentés az Európai Uniós külső cselekvésben a gyermekek szempontjából. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek, Kinok úrnak. A következő napi rendi pont a Kotinyi jelentés a munkavállalók tájékoztatása és konzultációjának általános kereten. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. A következő a TOJA jelentés a szociális gazdaságról. jelentéstevő szóbeli módosítást kíván benyújtani? Tolja asszony? Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt javaslom, hogy a 12-es javaslathoz egészítsük, ezt egészítsük ki valamivel, a szociális gazdasághoz, szociális gazdaságot húzzuk ki, és a harmadik szektorra helyettesítsük. Van-e ellenvetés ezzel kapcsolatban? Úgy látom, hogy nincs, úgyhogy szavazunk. Egyszerűen a módosított javaslatról szavazunk, név szerint. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Következik a Tampázi jelentés, mentális egészség, megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Következik a Gyürk jelentés a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervek első értékelésének nyomon követése. Nép szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. A következő napi rendi pont a Miguelez Ramos jelentés, alkalmazott kutatás a közös halászati politika területén. Elektronikus név szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. A következő napi rendi pont a Szédesölt jelentés Európai Szakmai Kártya a szolgáltatók számára. Mielőtt szavazunk, megadom a szót a jelentéstevőnek, tessék. Szédesölt asszony, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Régóta vagyok már itt, úgyhogy úgy, tudom, hogy mennyire örülnének a kollégáim, hogyha nem szólnék hozzá két percben. Úgyhogy csak rövidre fogom. Megpróbálom eh, felmutatni, hogy eh, ezzel a jelentéssel megpróbáljuk egyszerűsíteni a polgárok életét, megpróbáljuk javítani, egyszerűsíteni a lehetőségeiket, hogy határon átnyúló szolgáltatásokat nyújtsanak. Úgyhogy egész, ehhez mást nem tudok hozzáfűzni, ennyi a célja a jelentésnek. Köszönöm szépen Szédesört asszonynak, megnyitom a szavazást a Szédesört jelentésről. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Kedves kollégák, arról szeretném tájékoztatni önöket, hogy itt van egy képviselői delegáció, a mongol parlamentből, és a mongóliai e, Európai Uniós e, misszió részéről, akik e, a galérián foglaltak helyet. Sok szeretettel köszöntöm a delegációt.